Kedves kollégák, egy percen belül kezdjük a szavazatmagyarázatokat, ezért kérném azokat, akik ezen nem szeretnének részt venni, hagyják el a termet, hogy folytathassuk a munkát. Köszönöm. Kedves kollégák, a szavazatmagyarázatok következnek. Az állategészségügyről szóló jelentéssel kezdjük. Egy perc erejéig Morvai asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Szépen, kedves képviselőtársaim! Sorry, madam, but I do apologize, but please... Elnézést, asszonyom. Próbálok rendet teremteni. Morvai asszony, parancsoljon kedves képviselőtársaim meg sem merek szólalni az izgalomtól annyira eh, szortok hogy martin schulz elnök úrunk vajon elérte e a fennyáni repülőgépet hallom hogy észak koreában eh, van továbbképzésen demokráciából és véleménynyilvántási szabadság jogából eh, nagyon szaladt nagyon sietett szortsunk hogy még odaér és tovább fog fejlődni de ami az állategészségügyet egészségügyet illeti minden ami az európai uniónak a mezőgazdasági és általános gazdasági politikája és ami a mezőgazdaság iparostása irányába megy rosszat tesz az állategészségügynek minden ami kis gazdaság e, farmgazdálkodás családi gazdaság az meg jót tesz hiszen a gazdának közvetlen kapcsolata van az állataival időben észreveszi hogyha valamilyen fertőzés támadta meg és tesz ellene tesz a járvány ellen. köszönöm kérem tartsák tiszteletben az egyperces felszólalási időt. gill asszony a következő. Köszönöm szépen, én támogattam ezt a jelentést az állatjóléről, mert ez egy progresszív lépés, testesít meg a jogalkotásban és a politikában is. Támogatom a reformokat, amelyek javítják az állatok védelmét. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet, amelyet várnak az én szavazóim is, az én választóim is, a saját választó körzetemben, mert azt várják, hogy valóban világos stratégia mentén szabályozzuk az állatok jólétét. A preventív cselekvési terv, amelyet tartalmaz a jelentés, és a transmisszív betegségeknek a visszaszorítása nagyon fontos. Üdvözlöm az Európai Bizottságnak az elkötelezettségét, hiszen egyrészt javítani akarják és tovább akarják fejleszteni az állatjólét tehát szolgáló politikát és stratégiát. Köszönöm szépen. Helen úr következik egy percben. Thank you, Madam Deputy Speaker. One of the more... Köszönöm szépen. Hát azt kell mondanom, hogy a jelen időszakban úgy tűnik, hogy a jogalkotást egyfajta erénynek tudjuk felmutatni, bizonyítva, hogy milyen jó személyiség bújik meg mögötte, miközben hát minden jognak következménye van, és hát ezért valljuk be, hogy itt van egy ellentmondás az állat jólét, és a között, hogy jelen vannak ezek a betegségek. Amikor tömeges állattartásra tértek át 40-50 évvel ezelőtt nagyon steril körülmények között tartották ezeket az állatokat, és nem volt ek- ekkora elterjedésű betegség probléma. Most azonban, miután váltottunk, ezek az állatok sokkal fogékonyabbá váltak a betegségekre, és ezek a fertőzések ugranak is farmról farmra. Tehát a jólét és a betegségek között meg kell húzni a határt, és azt gondolom, hogy ez a, a, ez a hatóságoknak a feladata, úgyhogy meg is kell, hogy csinálják a házi feladatokat. Köszönjük szépen, Pospis képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogattam a szavazatommal ezt a szabályozást, mindig is támogatom azokat a szabályozásokat, amelyek az állatok védelmére irányulnak. Itt olyan technikai standardokról van szó, amelyek célja, hogy megelőzzük a különböző betegségek terjedését. Emellett az olyan eljárásokra is vonatkozik, amelyeket életbe kell léptetni, amint járványra kerül sor. Sajnálom, hogy nincsenek jó etikai normáink az állatjólétet illetően. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság nyilatkozatot tett ebben a témában. Nagyon fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk a technikai normákkal, standardokkal, de szerintem az állat, állat jóléti kérdésekkel is sokkal intenzívebben kellene a jövőben foglalkozni. Az állatok élőlények, és fontos, hogy a fejleszt civilizációk ne csak a fogható konkrét ügyekkel foglalkozzanak, hanem ezekkel a szerkölcsi kérdésekkel és Mici képviselő, köszönöm szépen elnök asszony, az elmúlt évek során az állatjóléti állategészségügyi szabályozásban lelassult a munka, ma azonban az állategészségügyben nagy előrelépés történt. No, az elfogadott szabályozás nem kifejezetten állatjóléti szabályozás, mégis mérföldkőnek tekinthető, és fordulópontot jelenthet abban, hogy hogyan, hogyan bánunk az állatokkal Európában és világszerte. Ez a szabályozás végre világos szabályokat fogalmaz meg az állatjólét és állategészségügy területén, és kötelezi a humánus bánásmódra és az állatokkal való jó erkölcsös bánásmódra a gazdákat. Ez a szabályozás nem csak a háziállatokra vonatkozik, illetve a gazdaságokban tartott állatokra, hanem a kóbor állatokra is. Úgy gondolom, ez egy jó szabályozás, amely jóval magasabb védelmet biztosít az állatoknak az eddigieknél. Köszönjük, Mamikinsz képviselő, egy perc. Köszönöm szépen. Ezen jelentés kapcsán az antimikrobiális ellenállásról is szó van. Illetve arról is szó van, hogy az antibiotikumokat óvatosabban kell felhasználni. A tagállamok feladata az, hogy az antibiotikumok felhasználásáról megfelelő adatokat gyűjtsenek, és ezeket elküldjék, elküldjék az Európai Bizottságnak. Ez rendkívül fontos lenne. Úgy vélem, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy az adatgyűjtés megtörténjen, és legyen egy hatékony stratégiánk. Figyelembe kell venni azt is, hogy az állategészségtől függ az emberek egészsége is. Éppen ezért gondolom azt, hogy ez egy rendkívül fontos állásfoglalás, ezt támogattam. Egyértelmű, hogy az állatok egészségügyi, egészségének javítása az emberek egészségének javításával is jár. Köszönöm. Polcsák úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is támogattam ezt a rendeletet. Én úgy gondolom, hogy a mi feladatunk és felelősségünk az, hogy bármilyen élőlényről is legyen szó, azok körülményeit megpróbáljuk javítani. Az okori Rómában az állatokat dolgokként, tárgyakként kezelték, ez most már nem így van. Az állatok is emberi lények, akik éreznek, akik szenvednek, és akik a környezetünk részét képezik. Itt nem csak az állatok jogáról van szó, hanem valójában áttételesen a polgárok jogáról is van szó, hiszen itt fogyasztói jogokról is szó van. Az antibiotikumokra kialakított rezisztencia nagyon komoly gond az állatok körében is, illetve ez hatással van az emberi egészségre is. Erről vita lesz holnap. Takula úr. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Szelimovics kollégának és Paulsen kollégának is, aki elkezdte ezt a jelentést, de nyugdíjba ment. Nagyon jól jó munkát végeztek, ez az első alkalom, hogy az állategészségügyet és az emberi egészségügyet össze tudjuk kapcsolni egy jelentés keretében. Nagyon fontos az, hogy az antibiotikumok felhasználásának a szintjét csökkentsük az EU-ban, és remélem, hogy ez a jövőben majd kihatással van az emberi egészségre is. Az állatok húsában tapasztalható antibiotikum nyomok is gyöngítik az emberek antibiotikumokra való reakcióját. Nos, nagyon fontos az, hogy tagállami szinten és aztán EU-s szinten is foglalkozzunk az állati egészségügye. Köszönöm szépen, Kelly úr következi. Köszönöm szépen! Támogattam én is ezt a jelentést. Szeretnék köszönetet mondani az a mezőgazdasági bizottságnak és annak tagjainak, akik, akik dolgoztak a tárgyalások során, a háromadai egyeztetések során. Beszélnünk kell azokról a, azokról a betegségekről, amelyek bejelentés kötelesek. Nem csak az emberi egészség esetében vannak ilyenek, hanem állati betegségekről is. Ezek nagy veszélyt jelentenek, egyértelművé kell tenni az az, hogy melyik érintett félnek pontosan milyen feladata van ebben a folyamatban. Ha ez megtörténik, akkor az, akkor az lenne az elsődleges cél, hogy az antibiotikumok használatát csökkentsük, és ezzel azt gondolom, hogy jót tennénk az állati egészségügynek, de jót tennénk ezzel a mezőgazdaságnak is. Írországban nagyon sok marhahúst exportálunk, és ezzel a jelentéssel el tudjuk azt érni, hogy magas szinten történjen nálunk az export. Köszönöm, Tarabella jelentés következik morvai asszonynak adom meg a szót köszönöm szépen ismét a már jól ismert európai uniós kétszínűség támogatják az iskolai gyümölcsprogramokat és bizony nagyon jól hangzik hogy különösen akkor hogyha helyi gazdák által megtermelt gyümölcsöt kapnak a gyerekek ez igazán nagyon szép igen ám csak hol vannak a helyi gazdák mert azt viszont nem támogatták hogy megmaradjanak a helyi gazdaságok és fejlődjenek a helyi gazdaságok támogatták viszont azt hogy vágják ki a gyümölcsfákat tehát gyümölcsfa nincsen vagy nagyon kevés van mert azt kivágatta az unió helyi gazdaságok nincsenek mert az uniónak a neoliberális politikája következtében tönkrementek mint ahogy az egész magyar mezőgazdaság is is tönkrement de most kapunk ajándékba egy kis támogatást arra hogy a diákjaink gyümölcsöt fogyasszanak nagyon szépen köszönjük! gill én támogattam ezt a jelentést, és szeretnék is gratulálni a raportőnél ezért a kiváló jelentésért. És üdvözlöm azt is, hogy a parlament 2017-től kezdődően 18-ra is támogatást nyújt a költségvetéséből, hiszen transferálni lehet itt a pénzeszközöket, akár 20 millióval meg is lehetne növelni, ezt a célzott támogatást, és ez nagyon közel áll a szívemhez, mert amikor én beadtam még a 90-es években egy iskolatei programra egy módosítót, akkor indult el ez a folyamat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó váltás lenne az egészséges táplálkozás irányába. A jelenlegi helyzetben a gazdák és a gyerekek számára is azt gondolom, hogy ez egy jó deal, és hát a, a brit adófizető számára is, amelyel támogatni tud, tudnánk a britek EU-s tagságát és az EU-ban való megmaradásukat. Helen úr, köszönöm szépen. 17 éve vagyok itt, nem régebb óta, majd meglátjuk, hogy lesz-e referendum vagy sem, de egyetlen egyszer sem lobbiztam az iskola tej programban nem kellett legalábbis az ilyen irányú szervezeteknél lobbiznom, de a farmerek köze, közelében azért meg kellett mondanom, hogy ez egy jó ötlet lenne. lenne. Persze az iskolák saját maguk is eljárhatnak ez ügyben, de itt a nemzeti kormányokat is motiválhatnánk ez ügyben, hogy legyen együttműködés. A kérdésem az, hogy egyáltalán hogy jutottunk el ide? Persze, több százezer embert érint ez a kérdés, és hát van a kormányok és Brüsszel között nagy a különbség, nem kéne itt semmit össze mosni, de hát azért itt többféle érdeket kell szolgálnunk. Подкрепих доклада относно доброволната схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци. Неков úr, köszönöm szépen! gyümölcsök és zöldségek, banán és tej oktatás intézményekben való kínálatához, kínálatáról van most szó, és azt gondolom, hogy ha ezt megszavazzuk, ezt a jelentést, akkor, ahhoz, akkor azzal, az, azzal azzal járultunk hozzá, hogy a fiataloknak egészségesebb legyen a táplálkozása. Nos, fontosnak tartom, hogy a lehetőleg hogy a lehetőleg természetesebb és jobb minőségű élelmiszereket jutassuk el a gyerekekhez. 2017-ben lép hatályba ez a program. A hangsúly a helyi termelőkön van, illetve a rövid elosztási láncokon. Azon gyermekekről azok a gyerekek is hozzájutnak így ezekhez a táplálékokhoz, akik szegényebbek. Köszönöm, Poszpisil kolléga. Szóval Köszönöm szépen, elnök asszony. Haboztam, hogy támogassam ezt a szabályozást, avagy sem. Végül úgy döntöttem, hogy igen, támogatom. Úgy gondolom, nagyon fontos ez a fiatalok étkezése szempontjából. Azt láthatjuk, hogy az elhízottság és a nem megfelelő táplálkozás sok helyütt probléma, ezért is támogattam ezt a programot, mert úgy vélem, ösztönöznünk kell a jobb, egészségesebb étkezés elterjedését, akár az iskolákban is. Kérdés, hogy az ilyen jellegű támogatások segítenek-e, avagy sem, majd megmutatkozik a jövőben, hogy az ilyen támogatások valóban segítenek-e a helyzeten, avagy csak ismét egy újabb eszközt teremtettünk a gazdák támogatására. Úgy gondolom, egy bizonyos idő elteltével meg kell vizsgálnunk majd, hogy ez a támogatási rendszer hatékony volt-e vajon, eredményes volt-e, és hogy vajon sikerült-e az iskolákban elterjeszteni a jobb étkezés gyakorlatát, szokását. Köszönöm. Mamikinsz képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gyermekeink egészsége és az oktatás hatékonysága az iskolákban az Európai Unió jövőjét jelentik, a gyermekeink jelentik a jövőt, hogyha nincsenek gyermekek, akkor nincs jövőnk sem. Támogatom ezeket az iskolai étkeztetési programokat, úgy gondolom szükség van erre az eszközre. Pozitívnak tartom azt is, hogy ezzel az eszközzel közvetetten a gazdáinkat is támogatjuk. Ez különösen fontos az olyan országokban, mint amilyen az én hazám is, azaz azaz Lettország, hiszen Lettország nagyon megszenvedte az Oroszországgal kapcsolatos problémákat. Nagyon fontosnak tartom, hogy egészséges opciót biztosítjunk a gyermekek számára az oktatási intézményekben. Úgy gondolom, ez a támogatás mindenképpen fontos. Köszönöm. Polcsak képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, ez nem egy fekete-fehér történet. Valóban igaz, hogy bizonyos termékeket támogatni kell ugyan, de csak szélsőséges esetekben kellene támogatást nyújtanunk magam is haboztam, hogy támogassam vagy ne támogassam ezt a szöveget, aztán végül úgy döntöttem, hogy igennel szavazok, mert szemben a tavalyi javaslattal nagy elmozdulás történt Csehországban, a tejprogram az iskolákban nagyon sikeres, több mint 3000 iskola vett részt a programban, és több ezer tanuló él a lehetőséggel. Nyilvánvalóan nem akarom azt mondani, hogy minden így támogatott termék teljes körön egészséges, de hogyha fel akarunk lépni az egészségtelen termékekkel szemben, a kólával szemben és hasonló termékekkel szemben, akkor úgy gondolom a tejtermékek támogatása sokkal kedvezőbb opció. Fontos, hogy ösztönözzük a gyermekek esetében az egészséges táplálkozást. Még gyerekkorban fontos ez a lépés, ahelyett, hogy csak később orvosolnánk a kialakult problémákat. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Záborszka képviselő. Fontosnak tartom Szlovákia esetében a tejprogram fenntartását, ugyanis a statisztikák azt mondják, hogy a, a, kimutatják, hogy a szlovákiai háztartásokban fogyasztják a legkevesebb, legkevesebb tejet az összes többi EU-s tagállamhoz viszonyítva. Szlovákiában 2004-ben vezették be az EU-s támogatású tejprogramot, ez lehetővé tette a gyermekek és a szülők számára is, hogy kedvezőbb áron jussanak hozzá a tejtermékekhez. Bizonyos iskolákban automatákat is elhelyeztek, a programnak köszönhetően. Látnunk kell, hogy a tejtermékek és a zöldségfélék, valamint a gyümölcsök fogyasztása EU szerte csökken, ezért ezen termékek fogyasztásának ösztönzése és az egészséges étkezési szokások kialakítása nagyon fontos, a közegészségügy szempontjából is egyébként, ez pedig EU-s kompetencia. Takula úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy az Európai Unió egyik alapvető kérdésfeltevéséről van szó, és hát nyilván a népegészségügyel is összefügg ez a kérdés, hogyha iskolai étkeztetésről beszélünk. Éppen a népegészségügyre tekintettel nagyon lényeges ez a kérdés, hiszen az Európai Unióban a túlsúlyjal, a cukorbetegséggel is nagyon sok problémánk van, és hát nagyon nagy a cukortartalma az élelmiszereknek, ezért a tej és a gyümölcsök és zöldségek iskolában való osztása üdvözlendő. Hanan úrra reagálva azt kell mondanom, hogy újra az EU kritikus hangnak voltunk fültanúi, amikor indokolt, de úgy tűnik, hogy most azért 180 fokos fordulat következett be Cameron fellépésében is, és megszakítja az elnök az előadót. Elnök úr, mondja Kelly úr közben, én megszavaztam ezt a jelentést, mert azt gondolom az egy, egy nagyon jó rendszer, jó alternatívát kínálnak ezek az élelmiszerek az európai diákok számára, és valóban erre van szükség, mert sajnos nem mindig kapják meg az egészséges élet, élelmiszert. Ezzel több munkahelyet fogunk tudni tani, teremteni, egészséges gyümölcsözés, gyöcséghez fognak jutni a gyerekek, és valóban a helyi termelést is támogatni tudjuk, mert ezeket kellene osztani. A gyümölcsök, zöldségek is tejtermékek, és itt nem csak a jogurtra és a, a sajtokra gondolok, ezeknek a fogyasztását nyomon kell követni. Ezeknek a termékeknek a fogyasztását és terjesztését mindenképpen te, támogatnunk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, megyünk tovább, és a listánkon a Fleckenstein jelentés a következő. Elsőként Steiner asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Én támogattam ezt a jelentést, mert a szakszervezetek, a kikötői dolgozók szakszervezet is ezt várná. Azt gondolom, hogy konfekció jelentés nem szavatolja azt a sokszínűséget, amely Skóciában és Nagy-Britanniában is jelen van ezen a területen. Nagyon fontos, hogy elkezdődik a tárgyalási sorozat, és fontos, hogy a parlament is részese lehet ennek. A tanács előtt is el kell mondania az érintetteknek a véleményét. Persze lesz még idő, hogy javítsunk ezen a mostani helyzeten, és hát bízunk benne, hogy a britek számára azért meg lesznek itt újra a kivételszabályozások is. Köszönöm szépen. Mrs. Gill. Gill asszony. Uh, whilst my West Midlands constituency is the only a West, Midland, West Midlandsi választó környez, kör, körzetem, hát nem az egyetlen, amelyet érint majd ez a jelentés, és hát tényleg itt az ideje, hogy modernizáljuk a kikötői szolgáltatásokat. Nekem vannak fenntartásaim azért ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban, mert úgy tűnik, hogy a a kikötőknek a miensége, mi volt a nagyon-nagyon különböző. Persze van mindegyik munkájának kihatása a környezetre. Többféle jogra is oda kell figyelnünk, amikor ezekről a szolgáltatásokról tárgyalunk, de ez most egy olyan eszköz, amelyel a szociális aspektusokat például teljességgel háttérbe sor, ö, szorítjuk. És úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, mert a léberes kollégák is ellene szavaztak. Köszönöm. Hennen úr, tisztelt elnök asszony, azt hiszem, hogy ez kiváló példája annak, hogy miért is lenne jobb Nagy-Britannia számára, hogyha az EU-n kívül lenne. Ez az irányelv nem veszi figyelembe az egyes régiók ö, sajátosságait. Az európai kikötők általában sokkal nagyobbak és sokkal szétszórtabbak, mint a, mint a brit kikötők. A brit kikötők általában nagyon sűrűen vannak telepítve, és egymással versenyhelyzetben vannak. Azt gondolom, hogy nagy kikötőkben, mint például Antwerpenben vagy Rotterdamban van belső verseny, de valójában ez semmilyen hatással van, semmilyen hatással nincs egyéb helyzetekre, mint az Egyesült Királyságra. Nem értem, hogy a magánkikötőket miért nem vonták ki hatája elő. Sajnos az állam, állami támogatás problémája miatt került erre sor. Ez azt jelenti, hogy bizonyos, bizonyos kikötőket tönkretesznek. Köszönöm, Körtön Darling képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én ez ellen a csomag ellen szavaztam, mert nagyon kevés pozitívuma lenne ennek viszont elég sok negatíva. Sajnos elszalasztottuk azt az alkalmat, hogy megfelelő foglalkoztatási és környezetvédelmi normákat állítsunk fel, és a munkáspárti képviselők mind ez után is ezen jogszabály ellen fognak beszélni. Az Egyesült Királyság számos módon hozzá tud férni a, a közös belső piachoz. Nem hiszem, hogy nem tudom, hogy mi történne akkor, hogyha az Egyesült Királyság elhagyná az EU-t. Hogyha lenne beleszólásunk, akkor egyértelmű, hogy a régió számára ez milyen pozitívumokat teremthet, hogyha mi, ha bemaradnánk az EU-ban, akkor nagyon fontos az, hogy megfelelő foglalkoztatási lehetőségeink lennének, ez mindenképpen, elő mindenképpen pozitív lenne. Köszönöm, Basír úr következik. Köszönöm, elnök asszony, hogyha valami nem romlott el, nem kell megjavítani. Ez egy nagyon bölcs angol mondás. Úgy tűnik, hogy ez kicsi elfelejtette az európai, a brit kikötők világszínvonalúak, szolgáltatásban és hatékonyságban is. Úgy lehetünk versenyképesek, hogyha jutalmazzuk a kiválóságot, nem úgy, hogyha a normát lero- nem úgy, hogy a normát lerontjuk. Sajnos éppen az utóbbit teszi ez az új rendelet, illetve irányelv. Ismételten ugyanazt a módszert akarjuk mindenkire alkalmazni, pedig ez nem mindenkire illik. Ez újabb bürokráciát jelent, Az én választó körzetemben a kikötők valószínűleg veszítenek versenyképességükből, és valószínűleg ezzel rosszat tesznek a gazdasági növekedésnek. Én a jogszabály ellen szavaztam, továbbra is viszont támogatni fogom azokat a szak, szakszervezeti és egyéb ö, ö, csoportosulásokat, akik támogatják a kikötőket. Köszönöm szépen, mondja Mamikinsz képviselő. A kikötők a történelem folyamán mindig is nagyon fontos szerepet játszottak a gazdaság szempontjából, ez ma sincs másként. Úgy gondolom, az igazságosabb menedzsment rendszer egy nagyon fontos lépés a megfelelő irányba. Az Európai Bizottság nem régiben vizsgálni kezdte a holland és a francia állami támogatási rendszereket a kikötők tekintetében új szabályokra van szükség ezen támogatásokra. Azonban el kell ismerni, hogy a különböző tagállamokban különböző helyzet uralkodik, nem lehet összehasonlítani a Rotterdami kikötőt például egy lett mikroméretű kikötővel. Úgy gondolom, hogy a nemzeti jellegzetességek nagyon fontosak a különböző kikötők működtetése szempontjából, és nem szabad megfeledkezni persze a munkavállalói jogokról sem. A szakszervezetek azt mondják, hogy az egységesítés nem lehetséges, ezért is szavaztam nemmel. Köszönjük, Makové asszony! Köszönöm szépen! Nagyon fontosnak tartom, elnök asszony, hogy nagyon szigorú könyvelési szabályokat vezessünk be, és világos szabályokat alkalmazzunk a, a transzeurópai hálózatokra vonatkozólag. Versenyképességre van szükség, a szolgáltatások területén nem akarunk monopóliumokat látni, azt akarjuk, hogy az ilyenfajta gyakorlatnak vége legyen. A beszállítók, illetve a szállító szolgáltatók kiválasztásának nyíltnak, átláthatónak kell lennie, mindenki számára hozzáférhetőnek, és mindennek a nyilvánosság előtt kell lezajlania. Fontos, hogy Romániában is az átláthatóság szavatolva legyen, több felé is vannak kikötőink, ezek a kikötők pedig a transzeurópai hálózatok részét képezik. Átláthatóságot akarunk, nem akarunk monopóliumokat, nem akarunk csempészést, Világos könyvelési szabályokat akarunk, és világos eljárási szabályokat köszönöm. Köszönöm, Kelly úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a frakciómmal együtt szavaztam, megszavaztam ezt a jelentést, a frakciónk álláspontjának megfelelően, mert sok jó javaslatot tartalmaz. Jónak tartom, hogy az átláthatóság és a világosság felé elmozdulás történik a kikötők ügyében, és szem előtt kell tartani persze a munkavállalói jogokat is. Más részről szem előtt kell tartanunk a Párizsi megállapodást a COP21-ek körében, és a széndiokszid kibocsátások csökkentése jelentette kihívást, hogy a célkitűzéseinket elérjük, mindenképpen nagyobb figyelmet kell szentelnünk a jövőben a kikötőknek. Shannon Foynesban van Írországban egy nagy kikötőnk, amely mélyebb, mint a legtöbb európai kikötő, ezért nagymértékben hozzájárulhat az olyan nagy hajók fogadásához, amelyek más egyéb kikötőkben nem tudnak kikötni. Köszönöm szépen. Köszönjük Caputo úr. Köszönöm, elnök asszony. Ez a jogszabálytervezet azt gondolom, hogy jót tesz a annak, hogy megfelelően hatékonyan, hatékonyak legyenek a kikötői szolgáltatások, és jött ez a versenyképességnek is. Fontosnak tartom, hogy függetlenek legyenek a kikötők, fontosnak tartom, hogy megfelelően tájékoztassuk a felhasználókat, hogy ha gondjuk van, panaszsal tudjanak élni. Sajnos a jelenlegi normarendszer nagyon gyenge, az új infrastruktúrák létrehozásánál nagyon nagy szerepe lesz ennek az új jogszabálynak. Úgy gondolom, hogy eh, mindenképpen jogi biztonságot jelent majd, hogyha SZV elnök, kérem szépen lassabban beszéljen. Van még időnk a végső zárószavazásig, remélem, hogy addig jobban odafigyelünk majd ezekre a kérdésekre, és az energetikai hatékonyságunk is megnő. Thank you. We... Köszönöm szépen. Nézzük a következő jelentésünket. Morvai asszony következik. kedves képviselőtársaim! a korrupcióval és a közpénzek elcsalásával szembeni fokozott fellépés úgy gondolom hogy a gazdasági bűnözőkön kívül mindenki számára egy pozitív, ígéretes, remek dolog de friss székelyföldi tapasztalatainkból tudjuk hogy ezzel a nemes céllal és szándékkal is vissza lehet élni a román korrupciós ügyészség és a román hatóságok egyértelműen politikai céllal használják ezeket a szerveket politikai választások környékén a csíkszeredai és más polgármesterek terrorizálására és politikai tevékenységük ellehetetlentésére ezen tapasztalatok birtokában nem tudtam ezt az olaf jelentést megszavazni hiszen hiányzik belőle a normavilágosságnak a követelménye is és gy noha ad egy esélyt arra hogy a pénzlopkodást megakadályozza esélyt ad arra is hogy politikai célból például a hazámmal magyarországgal szemben visszaélnek vele. köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, nagyon szigorú voltam mindenkivel, mindenkinek csak egy perc áll rendelkezésére, asszony A csalás elleni küzdelem az Európai Unió számára prioritás volt, eh, mindig is, legalábbis azóta, mióta én itt képviselőként dolgozom. A jelentés nagyon jó körülírja azokat a kihívásokat, amelyek az EU pénzügyi érdekeinek eh, védelméhez kapcsolódnak. A csalás elleni fellépés nagyon fontos a polgárok szempontjából is. A jelentés kiemeli, hogy hol kell többet tenniük a tagállamoknak, beleértve az Egyesült Királyságot is. Nagyon fontos látni azt, hogy sok csalási ügyre a tagállamokban kerül sor. A bizottság vállalást tesz arra, hogy egy rendszeres, EU-s szintű korrupció ellenes jelentés szülesen, ez mindenképpen üdvözlendő, Emellett hibaarányok harmonizálására vonatkozó módszer, illetve a hibaarányok megállapítására vonatkozó módszer harmonizálás és nagyon fontos, hiányolom azonban a közérdekű bejelentők védelmére szolgáló minimum standardokat. Poszpisil úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözlöm ezt a jelentést, mert az EU pénzügyi érdekeinek védelmében, mely jól leírja azokat a problémákat és kérdéseket, amelyek a gyakorlatban nap mint nap felmerülnek, ott, ahol a jogszabályokat megsértik szándékosan, vagy akár nem szándékosan. Nem támogattam azonban a jelentést, hadd fejtsem ki miért. Úgy hiszem, hogy nem megfelelő módja a problémák elleni fellépésnek az, hogy egy új hivatalt állítunk fel, ez esetben egy ügyészi hivatalt. Mert hogy ez szerintem nem fogja javítani a csalás elleni harcot. A csalás ellen a tagállamok igazságügyi rendszerének hivatalai intézményei révén kell fellépni és harcolni, csak ezek tudják felfedni a csalásokat, és ezek tudnak fellépni ellene. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2013-ban és 2014-ben a korrupció 36%-kal emelkedett. És a szabálytalanságok száma pedig 48%-kal ment föl. 16 ezer ügyről beszélhetünk. Ha ezt összevetjük a számvevőszék friss jelentésével, a 2014-es kiadások értékelésébe itt 4,4%-os hibarányt állapítottak meg. Hatalmas pénzösszegekről van szó, amelyeket hát nem megfelhasználnak használnak föl, vagy elcsalnak. 120 milliárd euróról beszélhetünk hivatalos adatok szerint, és nem tudjuk milyen tételek vannak úgymond ilyen szürke állományban. A az, az összes dokumentum, hivatalos, kötelező dokumentálása tétele a bizottság részéről támogatandó. Köszönöm. Milnár jelentés, morba jesszön. alig ha szorul további magyarázatra hogy miért nem szavaztam meg ezt a jelentést hogyha egy tipikus kis részletet felolvasok belőle mivel valamennyi belső és külső uniós politikát úgy kellene kialakítani, hogy a fiúk és a lányok a férfiak és a nők valamint az összes többi nemi identitású személy javát is szolgálja. ez ugye a nemek egyenjogúságának a megközeltése az európai unió sajátos értékvilágában. annyira szeretném már hogy valaki elmagyarázza hogy az rendben van hogy vannak férfiak nők meg egyéb nemi identitásúak de hogy hogy lehet a döntéshozatal során különleges figyelemmel lenni az általunk ismeretlen identitású emberekre? első kérdés. második kérdés mikor lesznek már végre a three hundred eurót kereső kiszolgáltatott devizahiteles munkajogi jogfosztottságban élő magyar ápolónők és más munkások helyzetére ilyen kváncsiak? köszönöm. Uh, happy international women's Gillasszony, először is mindenkinek, minden résztvevő hölgynek boldog nemzetközi nőnapot kívánok. Nagyon sok olyan jellegű vita és szavazás volt a mai napon, amely nőkkel kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy foglalkozzunk a nemek közötti esélyegyelőséggel. 2016-ot írunk, úgyhogy tényleg itt lenne az ideje, hogy valamit tegyünk is ennek érdekében, és ne csak beszéljünk róla. Nagyon sok esetben a tagállamok az ajánlásokat rendkívül lassan hajtják végre. Hogyha megnézzük a fizetéskülönbséget a nők és a férfiak között, 9,4%-os ez a különbség ugyanazért a munkáért az Egyesült Királyságban. A nők sokkal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és ezt el kell törölnünk, hogyha valóban esélyegyenlőséget szeretnénk teremteni, és segíteni szeretnénk a nőknek, hogy a bennük rejlő potenciált kihasználhassák. Nagyon kevés nő megy mérnöki pályára az IT szektorban, vagy pedig a tudományos szektorban, ami elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, Forenza képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm szépen szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak. Köszönjük a dokumentumot. Nagyon örülök annak, hogy elkészítette ezt a jelentést, és hogy ez a szöveg éppen március 8-án került terítékre. Március 8-a nagyon fontos nap, hiszen a nők nagyon régóta harcolnak a jogaikért. Nem is tudom, hogy mikorra vezethető vissza ez a történet. A mai nap tehát fontos, és ez a jelentés is rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy a nemek közötti esélyegyenlőségi harcban egy újabb fontos lépést tettünk. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha a nők jogait, illetve az LGBT személyek jogait maximálisan tudnánk érvényesíteni. Hát nálunk Olaszországban nem éppen ez a helyzet. Ezért is örülök ennek a dokumentumnak, amelyben egyértelmű elemek vannak, amelyek a megfelelő irányba mutatnak, tehát meggyőződéses igennel szavaztam. Mami a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Igazán sajnálatosnak tartom, hogy egyáltalán egy ilyen jelentés megírására szükség van és függetlenül attól, hogy hány állásfoglalást, jelentést fogadunk el a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről, elég sok tennivalónk van itt, a parlamenten belül. A nemek közötti egyenlőség politikai szempontból nézve rendkívül fontos kérdés. Amennyiben az Európai Parlament tartja magát azokhoz az alapelvekhez, amiket ma kitűztünk, akkor láthatunk majd jó példákat, és így más szervezetek, országok számára is példaképpen tüntethetjük fel az Európai Parlament működését. Éppen ezért igennel szavaztam. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zaborszka asszony. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértelműen el szeretném utasítani azt a kérést, ami ennek az új szuperbizottságnak a létrehozására irányul. Meggyőződésem, hogy senki, ideértve nőket is, nem szorul arra rá itt a parlamentben, hogy külön előadó bizottság képviselje az érdekeit. Az emberi nőjogi bizottságok bőven lefedik ezt a feladatot. Itt a bürokrácia kiskapus betöréséről van szó. A jelentés is rámutat, hogy a gender szó különböző definíciói sem egyértelműek ahhoz, hogy ezt létre lehessen hozni. Jurek úrnak adok szót, tessék. A jelentésből én kihúznám a gender equality kifejezést, illetve ha kihúznánk ezeket, a család jogok kérdését, akkor ez több millió nőt érintene Európában, akik a gyereküket úgy szeretnék nevelni, hogy otthon dolgoznak, otthon szeretnének maradni. Az otthon maradás is egy lehetőség, egy jog a gyerekek érdekében, és a gyerekek élete az európai polgárok élete is függ attól, hogy mennyire tudnak a nők otthon gyerekeikkel foglalkozni. A parlamentnek nyilván megvannak ezek a kedvenc veszőparipái, a homoszexuális lobby nyomja ezeket a témákat. Forenza asszonynak adok szót, mondja az elnök most. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a véleményem, hogy ez a jelentés fontos, és érdemes megszavazni, én magam is így tettem. Ma ebben a teremben olyan eszmecsere zajlott, amely rámutatott, hogyha rasszizmus, az idegengyűlölet veszélye milyen súlyos és nagy, és a kirekesztés hány formája van terjedőben Európában és a menedékkérőket ugye nehéz megkülönböztetni a gazdasági menekültektől, de ezzel együtt az emberi méltóság által diktált elvek mindenképpen fenntartandóak, és ugyan főleg férfiak voltak a menekültek körében, ők vannak a többségben, de egyre több nő és gyermek kerül Európába, akik az életük kockáztatásával menekülnek, és ezért az ő védelmüket mindenképpen megfelelően meg kell fogalmazni. Let me quote uh, section 30 hogy idézzem a 13-as bekezdését ennek a meglehetősen riasztó Hannibal jelentésnek. Az erőszak nemi formái, diszkrimináció nemi formái üldöztetést jelentenek, és érvényes okai kell legyenek a menedékjog megadásának az EU-ban. Ebben van a, a, a trükk. Minden kibocsátó vagy származási országban a jelenlegi menekült invázió során Európa irányában a nők elleni diszkrimináció az egyik magyarázó ok. Ez a diszkrimináció alap, ennek alapján kérhetnek menedékjogot a nők, ahogy Hannibal asszony javasolja. Úgyhogy voltak éppen minden nő joggal jöhetne az Európai Unióba ezekből az országokból. Aztán hasonlóképpen érvényesítő joga lenne a családegyesítésre. Úgyhogy minden ajtót megnyitunk, Európa nyitva áltárva nyitva, bárki jöhet Európába. Figyeljenek erre az ijesztő jelentésre. Köszönöm. Gilasszony egy percben. Elnök asszony, büszke vagyok arra, hogy az Európai Parlament társadalmunk legsérülékenyebb csoportjáról me mellett szólal fel a női menekültek jogai mellett, és üdvözlöm Hannibal asszonyt és jelentését. A női menekültek Európa partokra érő női menekültek száma meghaladja most már a férfiakét a háború rém, rémítő volt előbb, mert nekünk, nekem ez nem elég, még külön nehézségekkel kell szembenézenek, ezek mert nők. Erőszak, szexuális erőszak, diszkrimináció. Ezen asszonyok, lányok és testvérek megmentése feltétlenül fontos cél. Azok a menekült jogot kérők, akik benyújtják kérelmüket, megfelelő kell kapjanak, és fel kell lépnünk az embercsempészek, a szervezetbűnözés ellen. Úgy kell megszervezni a befogadó állomásokkal, hogy a nők például külön zuhanyozhassanak és tisztálkodhassanak. Meglep az, hogy ezen nők védelmét nem támogatják egyesek. González Penyász asszony szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Donald Tusk szavaira gondolok még mindig, aki azt mondta, hogy a gazdasági migránsoknak, az illegális migránsoknak az lenne a legjobb, hogyha otthon maradnának és nem jönnének el az Európai Unióba. De hát gondoljunk csak bele, hogy milliók és milliók kénytelenek elhagyni az otthonukat, azért, mert ott teljesen élhetetlenné és veszélyesé vált a helyzet. Ők nem illegálisok, nekik segítséget kell nyújtani, ehhez van joguk azok, akik az életüket kockáztatják a saját tagország, a saját származási országukban, illetve az utazás során, valamint a különösképpen a nők és a gyermekek, akik sokkal kitettebbek az utazás folyamán, amikor ide megérkeznek, valamilyen módon segítséget kell, hogy kapjanak. Én igennel szavaztam a jelentés kapcsán, mert úgy gondolom, hogy ez jó lépés előre, és így nagyon sok nőjogi kérdést, illetve általánosságban emberi jogi kérdést oldhatunk meg. Ezeknek az embereknek segítséget kell nyújtanunk. Mamkins képviselő. Köszönöm a szót. Hogyha megnézzük a konkrét adatokat, azt látjuk, hogy 2015-ben a teljes Menekültek 38%-a volt nő, viszont ebben az évben már több mint 55%-a nő és gyermek az Európába érkezőknek, tehát egyértelmű, hogy egyre többen hozzák magukkal a gyermeküket és a feleségüket az Európai Unióba, és az is teljesen egyértelmű, hogy mind otthon egy harci helyzetben, mind pedig az utazás folyamán a nők és a gyermekek a legkitettebb, a leginkább veszélyeztetettebb csoport. És az ő jogaik azok, amelyek a legkönnyebben sérülnek. A gyermekeknek és a nőknek külön kiemelkedő segítséget kell nyújtanunk, ezért támogattam a jelentést, támogatom ennek értékeit, támogatom ennek célkitűzéseit. Mindent meg kell tennünk itt az Európai Unión belül, hogy a legmagasabb szintű jog érvényesítést tudjuk számukra is garantálni. Zaborszka képviselő. Köszönöm. Köszönöm. Elnök asszony a szót. Egyet értek azokkal, akik azt mondják, hogy a menekült nők különös védelemet igényelnek. Különösen, hogyha anyák. Nagyra becsülöm őket, és én mindenképpen meg akarnám nekik adni a megfelelő védelmet, ugyanakkor ezt az állásfoglalást mégsem tudom támogatni, mert ez az egész kérdés most ideológiai és politikai viták eh, tárgyává vált. Ezeket a nőket segíteni kell, de nem szabad eh, abortusz eh, lehetőségét megadni neki. Ez cinizmus európai részéről. Ők nem a nők minden értelemben velő felszabadításáért küzdenek, hanem alapvető jogaikat szeretnék megélni. Albiol Guzmán asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Én támogatom ezt a jelentést. Különösen most, hogy március 8-án is azt látjuk, hogy több ezer nő rekett bezárt határok környékében, már pedig a nők azok akik leginkább megszenvedik az illegális emberkereskedelmet, akik vándorlásuk közben, miután kibombázták őket otthonaikból, szexuális erőszaknak vannak kitéve. Ezek a nők harcolnak, küzdenek a túlélésért, a jogaikért Spanyolországban, Nyugat-Szaharában, Kurdisztánban, Latin-Amerikában, ahol a multinacionális szégek kriminális gyakorlata külön sújtja őket. Hondurasban megöltek egy indiai nőt, aki ezekért a jogokért küzdött, nem lehet, hogy mi ne támogassuk őket. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a szavazatmagyarázatokat, és három óraig felfüggesztem az ülést.